olyan emberek ebben a parlamentben, akik azt mondják, hogy nincs is ilyen erőszak. Az Európai, az Európai Tanácsnak döntenie kell előbb-utóbb. Tisztelt képviselők, kérem, hogy tartsák be a hozzászólási időt, mert késésben vagyunk. A következő hozzászóló Lukacsevska asszony parancsoljon, egy perce van. Köszönöm szépen! A legutóbbi Oxfam jelentés a Davoszi csúcsra készült el, és egyértelmű, hogy ez miről szól. A világgazdaság a nők kihasználásából nagyban profitál. A nők végzik el a különböző ápoló gondozó munkák háromnegyedét. Ez azt jelenti, hogy 12 milliárd munkaórót, munkaórát ingyen végeznek el a nők. Tehát például gondolni kell arra is, hogy egyre kevesebb nő van a munkaerőpiacon, rész, részben azért, mert otthon beteget látnak el. Figyeljünk oda arra is, hogy a nőknek milyen hatása van, vagy a nőkre milyen hatása van a klímaváltozás elleni harc. Nos, ez, meg, illetve a szegénység, a nők és a szegénység kapcsolata. Remélem, hogy ezeket a kérdéseket meg tudjuk majd vitatni az ENSZ-ben, illetve hogy eredményekre is jutunk. Köszönöm szépen. Leiteo Márkes kolléga, következik egy perc. Az egyenlőség, a nemek között egyenlőség hatalmi kérdés. A hatalmat mindig meg kell ragadni, meg kell szerezni a női jogok, emberi jogok, és az emberi jogok természetesen a férfiak jogait is magukba foglalják. Az ENSZ főtitkára mindig is síkra szállt az egyenlő jogokért, még amikor Portugáliában volt miniszterelnök, milyen prioritásaink vannak most, 25 évvel Peking után? küzdünk azokért a nőkért, akik nem nincsenek jogaiak, akik nem tanulhatnak, nem dönthetik el, hogy kivel házasodnak, nincsenek szexuális reprodukciós jogaik ezekkel a kérdésekkel, tehát velük, ezekkel a nőkkel is kell mindenek előtt foglalkoznunk. Az erőszak elleni küzdelem szintén prioritás. Ennek egy új formája az internetes erőszak, és ennek általában nők, lányok esnek áldozatul. Van még több újfajta egyenlőtlenség is, és a jövőben is ez megmarad, hogyha nem akadályozzuk meg, nem előzzük meg, hogy ez kialakuljon, például a technológiai, az új technológiai szakmák tekintetében. Együtt közös felépéssel erősebbek leszünk. Köszönöm, ismét azt kérem, tartsák be a hozzászólási mm. időkeretet. Zakaropolú asszony másfél percben. Biztos asszony, miniszterasszony, ahogyan tudják, a reproduktív és szexuális jogok alapvetően meghatározzák az emberek életminőségét. Sajnos az elmúlt években folyamatosan visszavették ezeket a jogokat, az egész világon megtámadták őket, például az olyan nagy nemzetek is, mint az Egyesült Államok. Az Európai Unió hitelességét csak úgy őrizheti meg, hogyha egységesen szólal fel a jogok érdekében, az ENSZ konferenciáján egyhangon szólaljunk föl. Sokkolónak és elfogadhatatlannak tartom, hogy vannak tagállamok, Lengyelország és Magyarország, azokkal állnak össze, akik a nőjogokat támadják. Biztos az, hogy miniszterasszony asszony, az új generáció még soha nem volt ennyire érzékeny az egyenlőtlenség tekintetében. Csillében, Argentinában, Mexikóban, Spanyolországban, Franciaországban, Belgiumban és mindenhol a világon egy új generáció nem tűri már el az igazságtalanságot, és ez a generáció változást követel a pekingi nyilatkozat évfordulóján itt az idő a, ideje annak, hogy ezek a lányok és fiúk, férfiak és nők az egész világban méltóságos, igazságos társadalomban élnek. Ez az az Európa, amely értékeken alapszik, és ezért az Európáért kell dolgoznunk. Köszönöm. Mrs. Bruna, one minute and a half. Bruna asszony, másfél percben tessék. Elnök úr, köszönöm szépen az a kérdés, hogy hogyan határozzuk meg az nőkre vonatkozó európai prioritásokat. A mi delegációnk támogatja a ciber erőszak, a kényszerházasság, a női megcsonkítás elleni harcot, illetve a közös, az azonos munkáért azonos fizetés elvét de ugyanakkor ezt a nevetséges állásfoglalást nem fogjuk tudni megszavazni, amely az államok szuverenitását sérti azáltal, hogy az isztambuli egyezményt akarja rájuk kényszeríteni. A radikális iszlám megtámadja a nőket Európában is. Franciaországban egy fiatal nő Millának hívják, támadás áldozata lett a szociális hálózatokon, sok ezer agresszív eh, üzenetet kapott, megfenyegették, hogy megölik, megerőszakolják, eh, és rendészeti, rendőrségi védelemmel kellett helyezni. Három hétig nem járhatott iskolába. Ez a fiatal nő Milla, tehát eh, sok ezer európai nő szimbólumává válik, akiket a radikális iszlám fenyeget. A feministák gyakran naívak, erről az ügyről képmutatók, erről az ügyről nem beszélnek. A mi frakciónk kérte, hogy vitázzunk a plenárison erről a témáról, ezt elutasították. Itt az ideje annak, hogy most már kimondjuk, hogy a migráció és a radikális iszlám veszélyezteti a nők életét Európában. Mrs. Riva Ichiner One minute. Riva Izsiner képviselő következik, parancsolja. Köszönöm szépen. Olyan időben élünk, amikor készpénznek veszünk, amikor korábban készpénznek vettünk bizonyos jogokat, és aztán most ezeket mégiscsak megkördejelezik. Nagyon sok olyan nőgyűlölő van, aki megállít minden olyan próbálkozást, ami igazságosabbá tenni a társadalmat. Leginkább ennek, ennek a nők iszák meg a levét. Az ENSZ női jogi kérdésével foglalkozó ö, csoportjának 64. ülése kiváló alkalom arra, hogy a nők jogaiért harcoljunk. Úgy gondolom, hogy a pekingi akciótervel kapcsolatban nagyon szigorúnak kell lenni, de sajnálatos módon az itt megfogalmazott célok továbbra is csak célok. Igazi eszközökre lenne szükség, jó lenne, hogyha a nőjogok kérdésében végre előre haladnánk. Sokkal többet tudnánk tenni ebben a kérdésben, és sokkal jobban. Például az isztambuli egyezmény ratifikálása, vagy például a nők vezető női vezetők kvótájának meghozata. Ezek mind olyan kérdések, amiket gyorsan meg kell valósítani. Jó lenne, hogyha a célok végre elért eredmények lennének. Köszönöm. Mrs. Mazurek, one minute, please. Mazura kolléga következik egy perc. Köszönöm, Państwo, és uraim, 25 év telt el a pekingi konferencia óta, de még mindig nagyon sok a tennivalónk. Meg kell védenünk a nők szerepvállalását nagyon sok területen. Vegyük számba, hogy mi az, amit elértünk, és mi az, amit még meg kell tennünk. Erőszak, gazdasági egyenlőtlenség, diszkrimináció, a nők, mint anyák diszkriminálása a munkaerőpiacon, ezek továbbra is problémák. Talán lengyel példát kellene követnie az EU-nak. E, Lengyelországban a legkisebb a fizetések közti különbség és az erőszak tekintetében is Lengyelország e, a legbiztonságosabb ország. Mi ellenezzük azt, hogy az abortuszt családtervezési módszernek tekintsük, és felépünk olyan szervezetekkel szemben, amelyek támogatják az abortuszt a nők jogainak teljes körű védelméért és a nemek közötti egyenlőségért küzdünk, és a jövőben is szívesen tájékoztatom Önöket ezekről a kérdésekről. Francen asszony, egy percben. Köszönöm, elnök úr. A nemek közötti egyenlőség nem áll meg az unió határainál. 25 évvel a pekingi nőjogi konferencia után még mindig nagyon sok nő nem élhet olyan jogokkal, amelyek pedig járnának nekik. Sokszor paritásért küzdünk, pedig az üvegplafon áttörését kellene biztosítanunk északon, délen, keleten, nyugaton eh, azonos jogokat életik meg a nőket. Eh, politikai eh, fellépésre van szükség, a különösen kiszolgáltatott nők védelme érdekében ide tartoznak a szegény nők, vagy szegénységben élő nők, a háborús vezetben élő nők. Az Európai Unió ére kell, hogy álljon, és egy határozott, erőteljes hangon kell, hogy megszólaljon hangerősítő nélkül. Gondoljunk csak Michelle Obamára, hogyha keményen dolgozol, és a lehetőségek ajtaján átjutsz, akkor segíthetsz azoknak a nőknek, hogy ugyanoda jussanak, ahova te eljuthatnál. Moretti asszony. 25 év telt el a Peting, Petingi nyilatkozat elfogadása óta, de a nemek közötti diszkrimináció továbbra is fennáll. a nőket megerőszakolják. Két olyan ország van az Európai Unióban, ahol nem engedélyezik az abortuszt, és nem akarják elfogadni az isztambuli egyezményt. A 16%-kal kevesebbet keresnek a nők, mint a férfiak az Európai Unióban, és megakad a karrierjük az, az ápolás miatt. Ma az ENSZ konferenciája előtt azt kérem, hogy Európa egy hangon szólaljon fel, és mondjuk azt, hogy nem fogadjuk el ezt a megretekedtséget. A szexuális és reproduktív jogokat mindenhol el kell fogadni, és mindenki számára legálisan és hozzáférhetővé kell tenni a fogamzásgátlókat, és erről az iskolában szabadjon oktatást tartani máskülönben pedig a nők szenvedik meg ennek a hatását. Bízom önben, bizott, biztos asszony, bízom önben, mint nőben, és biztosban köszönöm. Mrs. Androué. Androué kolléga, következik egy perc. A votre féminisme petit bourgeois, je préfère celui du réel. Én nem ezt a kispolgári feminizmus szeretném, hanem az igazit a nők, a nők életét meg kell, meg kell védeni, a nőket megcsonkítják, megerőszakolják nap mint nap. Akkor miről beszélünk az ENSZ-ben? A migráns pártiakat védjük. Vagy ott, van, az, ott vannak az angol gangó, gengek, akik, akik ellen a rendőrség nem veszi fel a feljelentéseket maguknak az a legfontosabb, hogy az emberek szabadon mozogjanak, de a, a, meg, kell, meg kell állítani a, a bűnözőket. Úgy tűnik, hogy a nőket a hóhéraik kezében lökik, csak azért, mert önök szerint a választók ezt várják el önöktől. Önök nem is feministák, önök számára a, fe, a feminizmus csupán egy listán kipipálandó tétel mi gondoljunk el, gondolkozzunk el azon, hogy a történelem híres nő alakjai milyen szenvedéseken kellett, hogy keresztül menjenek. Erre emlékezzenek inkább. Köszönöm, Klotz asszony, következik egy perc. Your mic, your microphone. Nem kapcsolta be a mikrofonját. Most rendben van? Régner asszony a bevezetében azt mondta, hogy a pekingi nyilatkozat elfogadása után 25 évvel még mindig nem tartják teljesen tiszteletben a nők jogait. Egyetértek, sok nő nem hallathatja a hangját, nem dönthet eh, a saját eh, jövőjéről. Eh. Sokan, sok nő anyáik döntésétől függ, társadalmi-gazdasági helyzet te tekintetében, sőt, van olyan nő, vannak nők nagy számban, akiket meg csonkítanak, vagy bántalmaznak, és a tettesek büntetlenek maradnak. Tulajdonképpen több millió meg nem született lánytól veszik el azt a jogot, hogy küzdhessenek a női jogokért, de egyetlen egy embert, emberi lényt sem szabad olyan helyzetbe hozni, hogy ne küzdhessen ezekért a jogokért. Nem szabad álszentnek lenni az abortusz kérdéssel kapcsolatban. Peti Kájnen képviselő egy percben. A pekingi nyilatkozat óta volt némi előrelépés a nők jogainak tekintetében, de jelentős visszalépés is történt. Nemzetközi téren is nagyobb előrelépésre lenne szükség. Több nő kell a politikába, vezető pozíciókba, kvóták segítségével. Női szervezetek küzdenek a nők szexuális és reproduktív jogaiért, de ez a tevékenység visszaszorulóban van. Úgyhogy nem vagyok emiatt boldog, de örültem, hogy a bizottság most egy új programmal előáll, és élére áll a női jogokért folytatott küzdelemnek a a következő szakaszában. És ide tartozik a gender szempontokat figyelembe költségvetés tervezés, a női jogok horizontális jogként való kezelése és az isztambuli egyezmény ratifikálása. Remélhetőleg még valakor, valamikor majd egy Afrika stratégia is elkészül. González asszony egy percben. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, 25 év telt el a pekingi nyilatkozat óta, továbbra is ehhez mérjük a nemek közötti egyenlőséget, de tudjuk, hogy nagyon sok ENSZ tagállam nem tesz ennek eleget. A a 64. találkozó szerintem nagyon jó lehetőség arra, hogy konkrétumokkal kiálljunk a női jogok mellett, a szexuális és reproduktív jogok mellett. Főleg azokra a nőkre gondolok, akik Latin Amerikában élnek, és azt hiszem, hogy az Európai Unió külpolitikájának erről is kell szólnia gazdasági szempontból is mindenképpen hátrányos helyzetben vannak a nők. Latin Amerikában nincs meg a fizikai integritásuk, az élethez valójuk sem annyira garantált, a szexuális szabadságuk sem, illetve a reproduktív egészségük sem. Itt a legnagyobb a nők elleni erőszak aránya hat ö, államban gyakorlatilag egyáltalán nem engedik meg az abortuszt, és a többiek, és nagyon sok más államban csak akkor, hogyha a nők élete forog kockán. Ö, mindenkiben, mindenképpen meg kell, garantálni kell a nők számára a, a megfelelő abortusz, illetve meg kell, biztosítani kell számukra az egyéb családtervezési lehetőségeket. Köszönöm szépen, Eszter lesz Ferragót asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! A, a negyedik, a, 25. évfordulóját írjuk, vagy ünnepeljük a pekingi nyilatkozatnak. Ez egy nagyon fontos pont volt a női jogi, női jogi szempontból. Sajnos az azóta bekövetkezett változások nagyon lassúak voltak. Az ENSZ feladata most az, hogy kiértékelje az azóta elért haladást ezen a konferencián még mindig van komoly gond a fizetéskülönbség, a nyugdíjkülönbség, az alacsony minőségű munkahelyek a nők számára. Nagyon nehezen tudják a nők összeegyeztetni a magánéletet, illetve a munkát, kevés nő van vezető pozícióban, stb. stb. Én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak közös állásponttal kell az ENSZ-be menni a tárgyalásokra, illetve erre az ülésre. Mindannyiunk felelőssége, hogy ez megváltozunk, senkit sem hagyhatunk magára és szerintem nem csak kollektív szinten kell erről gondolkodni, hanem mindenki saját maga is tehet valamit erről. Azt gondolom, hogy a bolygó szempontjából is fontos ez, illetve a nő méltány, méltóságának megőrzése és az igazságosság szempontjából is nagyon fontos ez. Köszönöm szépen, Polák úr. Köszönöm szépen. A nők gyakran a társadalom szélére szorulnak. Ne felejtsük el, hogy milyen sok roma nő van a társadalom margóján, nem férnek hozzá az oktatáshoz, rossz életkörülmények között élnek, nem férnek hozzá az egészségügyi ellátáshoz, és ráadásul diszkriminácia áldozatai is. A roma nők, hogy róluk beszéljünk, például a kórházban nem lakhatnak ugyanabban a szobában, mint a nem romák, vagy pedig a személyzet nem törődik velük. A múltban pedig előfordult, hogy roma nőket sterilizáltak saját beleegyezésük nélkül. 2010-ben az ENSZ Szlovákiát felszólította, hogy egy független ö, hivatalt állítsanak fel, aki a kényszer sterilizált nőket kárpótolja. 15 év telt el 2005 óta, és egyetlen egy nőt kompenzáltak csupán. Ezen nők problémáival foglalkoznunk kell. Köszönöm. Kárváli úr, egy percben tessék. Kárváli asszony, igen tisztelt elnök úr, miniszterasszony, biztos asszony alapvető kérdés a nemek közötti egyenlőség, ez szerepel az EU szerződésben, alapító szerződésben és az alapjogi kartában. Az EU minden szakpolitikai területén érvényt kellene szerezni ennek az elvnek, többek között a külpolitikában is. A New Yorki ENSZ ülésen egyhangon kell felszólalnunk és eredményeket kell elérnünk. Fontos, hogy a nők és a leányokat illető jogok biztosítása során úttörő szerepet játszunk. A fejlődés pártján állunk, és büszkék lehetünk arra, hogy az emancipáció területén, az erőszak elleni harc területén úttörők vagyunk az oktatás, a szakképzés területén is azonos esélyeket biztosítunk a leányok és a nők számára. Azt hiszem, azt remélem, bízom benne, hogy sikerül áttörést elérni annak érdekében, hogy végezetül 2030-ra a milleniumi célokat is elérjük. Most pedig a Catch DI következik. Megadom az első felszólalónak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ezt a stratégiát tovább kell folytatni. Nem csak európai szinten kell áttöréseket elérni, hanem konkrét eredményeket felmut- kell felmutatni a világban is. Szükség van persze egy európai irányelvre, amely kötelező érvényel fogalmaz meg célokat, többek között az esélyegyenlőség megteremtését. Olyan intézkedésre van tehát szükség, amely reális, és amely európai szinten mindenki számára kötelezően biztosítja azon, az, ugyanazokat a jogokat. Szárdóne asszony kap szót egy percben. Köszönöm. Néhány hónappal ezelőtt Iránban elítéltek egy ügyvédnőt, aki védte az ő azokat a nőket, akik eh, nem akarnak fátyot hordani, és 33 évi börtönbüntetésre és 100 eh, botütésre ítélték. De hát hasonló helyzetek előfordulnak például Milánóban, a múlt évben egy 15 éves eh, lányt megvertek a családtagjai, mert nem akarta a fátyot viselni, vagy kendőt viselni. Egy másik terhes lánynak a hasát rugdosták, azért, mert meleg volt, és nem akarta hordani a kendőt. Franciaországban is volt két nő, akit megvertek, azért, mert rövidnadrágban akartak kimenni az utcára. Mivel az Európai Parlament meg akarja határozni a 64. ENSZ közülésre a prioritásokat a nők helyzetével kapcsolatban. Örülnék annak, hogyha Európa nem lenne ilyen képmutató, és nem fordulna el, nem hunyna szemet, és nem tenne úgy, mintha ilyenfajta események nem kapcsolódnának bizonyos kultúrához és valláshoz. Köszönöm. Tomásics asszony, egy perce van. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a nők egyenjogúsága, amely már megvalósult a nyugati világban, nincs jelen más civilizációknál. A globális fórumokon keresztül, valamint az ENSZ-hez hasonló nemzetközi szervezeteken keresztül az Európai Unió elő tudja mozdítani globális szinten is az, a nemek közötti egyenjó, egyenlőséget és a nők jogait. Sok kultúrában a nők másodrendű lényeknek számítanak, ezért a társadalom nyomást gyakorol a terhes nőkre, hogy vetessék el lánygyermekeiket. Ilyen társ, az ilyen társadalmakban aztán egyensúlytalanság alakul ki a nők és férfiak számát tekintve is. Összességében azt gondolom, hogy a nők jogaiért folytatott harc, az élethez való jogért folytatott harc is egyben, egyes kultúrákban sajnos a gyakorlat ezt mutatja. Köszönöm szépen. I now invite, uh, State Secretary... Most Brunyac uh államtitkárt kérem, hogy beszéljen a tanács nevében, és kommentálja az elhangzott megjegyzéseket. Köszönöm, tisztelt parlamenti képviselők! Az Európai Unió nagy ambíciókkal néz az ENSZ konferencia elébe, az összes tagországgal ó, nyílt és konstruktív módon szeretne tárgyalni. Szeretnénk egy fellépésen orientált nyilatkozatot tenni, és ez a pekingi nyilatkozatból fog kiindulni. Az általános célja az EU-nak az, hogy a nemzetközi vívmányokat megóvja nemzetközi szinten. Nagyon fontos, hogy az összes nőt megfelelő helyzetbe helyezzük. Az összes EU-s intézménynek fontos szerepe van. Büszke vagyok a azért, hogy a tanács jelentős előrelépéseket tett az esélyegyenlőség területén. Az Európai Parlamenttel az esélyegyenlőség területén folytatjuk az együttműködést, és köszönjük szépen, hogy ezt a fontos témát napirenden tartották. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár asszony, lezárjuk a vitát. Két állásfoglási indítványt kaptam a vita lezárására. A szocialisták, a zöldek, a rinyó, a GUE és a néppárt nyújtották ezt be. Közösen illetve az ECR is benyújtott egy állásfoglási indítványt, holnap szavazunk ezekről. Van egy bejelentésem, mielőtt elkezdjük a következő vitát. A néppárt és az ID kinevezésekre vonatkozóan értesítette a parlamentet. Ezeket a határozatokat feltüntetjük a mai jegyzőkönyvben, és mindezek hatályba lépnek majd, mégpedig mostantól fogva. The next item on the agenda is Következő napi rendi pont Metzola asszony jelentése, hamus és eredeti okmányok online rendszere. Arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy spontán felszólalás, kékkártyás hozzászólást elektronikusan és a hagyományos rendszerrel is lehet kérni. A, ehhez szükséges dokumentumok a bejáratnál kaphatók. És azt sem felejtsék el, hogy kékkártyás kérdést csak a frakciók meghallgatása után lehet föltenni. Első felszólaló, Metzola asszony, négy perc van. Köszönöm, elnök úr. Nagyon hosszú utat jártunk be, hogy végre eljussunk oda, ahol most vagyunk. A hamis dokumentumok aláássák a Schengeni terület biztonságát, mint a szabad mozgás biztonságát, ahol nincs belső határellenőrzés. Ez az új jogszabály kezeli ezt a problémát. Biztosítja, hogy megerősített legyen az együttműködés az EU tagállamok között és a partnerországok között. Lépéseket ajánl a hamis és eredeti okmányok megkülönböztetése érdekében is. Ez biztosítja azt, hogy a külső határaink biztonságosak legyenek, és tudjuk, hogy az egyetlen lehetőség, hogy érvényesülhessenek továbbra is a Schengeni övezetnek az előnyei, hogyha az állampolgárok bíznak a külső határok őrizetében. Ez a jogszabály rendkívül fontos, hogy ezt el tudjuk érni. A határ biztonságának, a bűnözés elleni harcnak is megfelel. Ez az az új jogszabály, amely fel tudja majd ismerni és kezelni tudja a hamis dokumentumokat, a hamis okmányokat. A Frontex aktív résztvevője lesz, és az összes tagállam megfelelő szervei is természetesen a tagállamokat tájékoztatni kell, és kiigazítást kapnak arról vonatkozóan is, hogy hogyan kell majd kezelni ezeket a hamis okmányokat. Ennek a rendeletnek egy azonnali végrehajtására van szükség, egységességre van szükség, következtetés, következetességre van szükség a tájékoztatás területén, a hamis dokumentumok és eredeti dokumentumok tekintetében, és központosítani kell az információrendszert a rugalmasságot is kell alkalmazni a rendszer felállítása és frissítése során. Az ügynökségnél lesz egy újfajta dokumentum is, ami tartalmazza az, hogy a hamisítási módszereket hogyan lehet kezelni. A személyes adatok kezelése meg fog felelni az EU jogszabályoknak. Mindennek az eredménye ahhoz kell, hogy vezessen, hogy erősebb legyen a védelem, és garantálni tudjuk a fokozottabb biztonságot. A FADO nagyon fontos eszköz a hamis dokumentumok, hamis okmányok elleni harc területén, főleg a külső határokon. Nem EU tagállamok, amelyek Schengeni országok, az ő számukra is ez a rendszer fontos lesz. Mindenek pozitív lesz a hatása a közös külső határunkra. Elnök úr, ezt lehet egy technikai rendszernek tekinteni, de úgy gondolom, hogy rendkívül fontos ez az új reformok megvalósításához a határok védelme érdekében. Fontos, hogy a rendelet szerint a felelősség kibővül. Felsoroltuk, hogy az ügynökség miért felelős, biztosítani kell azt, hogy a személyi adatok kezelése az ügynökség részéről, illetve a tagállamok részéről megfelel az EU jogszabályoknak. Azt is biztosítani kívántuk, hogy az Európai Parlament nyomon tudja követni a FADO, FADO működését. Szeretnék köszönetet mondani a tanácsnak, a finn és a horvát elnökségnek, valamint a kollégáimnak, mert nagyon konstruktív volt a megközelítés várom a mostani vitát itt a plenáris ülésen, és így le tudjuk aztán zárni ezt a témát. Köszönöm az előadónak, és most megkérem Dali asszonyt, a bizottság nevében mondja el a pozíciójukat. Köszönöm szépen. Kedves képviselők, köszönöm szépen ezt a mai eszmecserét. A polgáriaink úgy gondolják, hogy a biztonságuk szavatolása az egyik legfőbb elvárásuk az EU felé, és azt várják tőlünk, hogy ezen a téren eredményeket mutassunk fel. Egy biztonságos teret kell teremtenünk az összes európai számára. A biztonság elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember élhesse az életét, élhessen jogaival, szabadon dolgozhasson, tanulhasson, és elengedhetetlen a biztonság a gazdaság szempontjából is. Mindenkinek, aki Európában él, joga van ahhoz, hogy biztonságban lehessen. A 2019-es Euróbarométer felmérés a kiberbiztonsággal kapcsolatosan azonban azt mutatja, hogy a válaszadók kétharmada aggódik, amiatt, hogy esetleg az identitását ellophatják. A jól működő Schengeni övezet megköveteli, hogy az Európai Unió külső határaival kapcsolatos közös politikát alkalmazzunk hatékonyan monitorozni kell és ellenőrizni kell azokat a személyeket, akik átkelnek a külső határokon, ez mindannyiunk érdeke. Meg kell erősíteni a belső biztonságot, valamint az Európai Unió külső határait is. Ezért egy sor jogszabályt fogadtunk el nem régiben, ilyen például az Európai utazási azonosító és regisztrációs rendszer, az interoperabilitás az Európai Uniós információs rendszerek között, vagy például az új európai határőrségre és parti őrségre vonatkozó szabályozás. Ma itt van előttünk egy új példa, ez a hamis és eredeti okmányok online rendszere, a FADO. Ez egy olyan európai adatbázis, amely támogatja a tagállamokat abban, hogy azonosítani tudják az eredet és a hamis dokmány, okmányokat. Köszönöm az Európai Parlamentnek és a tanácsnak is a, a konstruktív együttműködést ezzel a kompromisszummal kapcsolatosan, amely igazi hozzáadott értéket jelent. Az új online rendszer nagyon hasznos a határőrök számára, akik online határellenőrzéseket végeznek, emellett az új okmányhamisítási módszerekre rávilágít, számos leírás tartalmaz eredeti és hamis okmányokról, több mint 30 ország vesz részt a rendszerben, és több mint 130 nemzetközi szervezet is. Segít rávilágítani arra, hogyha esetleg valakinek az identitását el akarják tulajdonítani, például az illegális migráció céljából. A végső politikai megállapodással hagyjuk jóvá az online rendszer működését, ennek irányítását az európai határőrség és parti őrség kezébe adva. A biztonság egy nagyon fontos dolog a polgárok számára. Azt várják, hogy az Európai Unió ezen a téren eredményes legyen, hiszen minden polgárnak joga van ahhoz, hogy védelmet élvezhessen és biztonságban érezze magát. A szervezetbűnözés, a terrorizmus, a kábítószerpiac jelentette veszélyek toxikusan hatnak a társadalmainkra. Ez az oka annak, hogy az Európai Bizottság egy új biztonsági unió stratégiát jelentett be ez év második negyedévére. A belső biztonsági stratégia részeként három fő prioritásra fog összpontosítani a szervezett bűnözés, ide tartoznak a kábítószerek, a fegyverek, a korrupció, az emberkereskedelem, terrorizmus és radikalizáció, valamint a bűnüldözés a digitális korban. Erős határok, hogy fent tudjuk tartani a szabad mozgást is, amely emblematikus az EU szempontjából, ez is egy kulcsfontosságú elem lesz, és Von der Leyen asszony politikai iránymutatásai szerint lesz egy új migrációs paktum is. Ebből a szempontból az összes EU-s információs rendszer működésbe hozatala és megfelelő működtetése kulcsfontosságú lesz, hiszen így tudunk a, határok, a külső határok megfelelő védelmére és egyúttal a belső eljárásokra is összpontosítani. Köszönöm szépen a támogatást önöknek, és várom a mai eszmecserét. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most a frakciók hozzászólói következnek először. Elsőként az Európai Néppárt képviselőjének, redev úrnak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! A dokumentumok hamisítása teljes mértékben aláássa a Schengeni térség biztonságát. A hamisított dokumentumokat nagyon gyakran használják fel olyan polgárok, akik jobb életet keresnek Európában. 5-6 ezer euróba is kerülhet egy ilyen dokumentum. A dokumentum hamisítás, a terrorizmus szervezet bűnözés, illetve az emberi, embercsempészet a lopott autók esetében is gyakran használják ezeket a dokumentumokat az igazi eh, úti, dokuma, úti okmányokat gyakran a hamisított személyadatok eh, alapján állítják ki. Éppen ezért nagyon fontos az EU úti okmányainak megbízhatóságát javítani, illetve az identitás menedzsment infrastruktúráját. A kompetens hatóság közötti együttműködésnek több tevékenységre kell kiterjedniük, mint pusztán a rendészetre. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi szervezetek és az szokmányt kiadó hatóság között megfelelő kapcsolat jegyen. Nagyon fontos a fádó rendszert az európai um, határvédelmi és uh, partvédelmi rendszerbe integrálni. Szocialista frakció nevében López Aguilar úr. Köszönöm, elnök úr, tisztelt uh, Dali biztos asszony az Európai Unió tagállamainak megvan a joga és a felelőssége is, hogy ellenőrizze, hogy ki jut be a szabad uh, mozgás területére, a Schengeni területre problémát jelent az, hogy egyre több hamis okmány, és így hamis identitású személy kerül be ide a szabad mozgási területre. Ez a biztonsághoz kapcsolódik ilyen olyan mértékben, hogy a bűnözéshez kapcsolódhat, pénzmosáshoz kapcsolódhat, akár terrorizmushoz is. Az Európai Parlamentnek van erről véleménye? Igen, van, most mondjuk ezt el. Támogatni kívánunk egy olyan eszköz, amely garantálja a adatok tárolását, a információcserét és a hamis okmányok meghatározását. Bízunk ebben az ügynökségben, a határ és, határ és parti őrségi szervezetben bírunk, hiszen 2019-ben már elfogadtuk, hogy ők feleljenek és osszák meg biztonságos módon ezeket az információkat a tagállamokkal, nemzetközi szervezetekkel, minden olyan intézménnyel, amely fontos lehet a valós személyi identitás meghatározása tekintetében olyan személyek esetén, akik bejutnak a Schengeni területre. Persze úgy, hogy ez legyen kompatibilis a, a adatvédelemmel, alapjogokkal és az Európai Unió alapértékeivel. Az tény, hogy harcolnunk kell ezzel a rendkív- ezzel a biztonság hiányal a Schengeni eszközökkel, technológiai eszközökkel, hogy rendelkezésre álljanak, és jogbiztonságra is szükség van. Ezért támogatjuk az összes adat esetében az interoperabilitást. Mindezt tiszteletben kell, hogy tartsa az alapjogokat, amelyeket az alapjogi karta tartalmaz. Köszönöm, elnök úr. A Rinyó Europe frakció nevében Tudorache úr szó. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdem, hogy az előadónak, Roberta Metzolának köszönetet mondok a munkájáért. ez az első jogalkotási eszköz, amin dolgoztam, és nagyra tudtam értékelni az ő vezetői tevékenységét. Most a lényegre térjünk rá. Nagyon súlyos problémával vált most már a hamis okmányok problémájait, idő problémák is vannak, nagyon nagy a beutazó személyek száma, és nagyon sokféle okmányt használnak. A hamisítási technika egyre inkább fejlődött, ez folyamatos kihívást jelent az igény az már fölmerült, és mit teszünk most, és ez nagyon fontos. Most kormányközi szintről ezt közösségi szintre emeljük, egy olyan eszközt állítunk fel, amely megfelel a múlt évben elfogadott mandátumnak. Az elszámoltathatóságot kell fokozni, a parlament ellenőrzési jogát, az adatvédelmet és a hozzáférési jogokat kell szabályozni. A személyi adatok védelme volt az egyik legfontosabb kérdés, amivel a tárgyalások során foglalkoznunk kellett. Pont biztosítani kívánjuk azt, hogy amennyire szükséges, mindenképpen védeni lehet az adatokat, és csak olyan mértékben kerülnek továbbításra az adatok, amennyire szükség van ezekre az identitás meghatározásához. Tagállamoknak kell meghatározniuk, hogy melyik hatóság felelős a hamisokmányoknél, hogy milyen, ki, melyik intézményeknek milyen szintű hozzáférése van az információkhoz. A bizottságnak pedig ezt az információt kell majd továbbítania a parlament számára a korábbi reformot egészítjük ki ezzel az új szöveggel, jobban tudjuk így védeni a határokat, és hat, hatásosabb lesz, hatékonyabb lesz a hamis okmányok feltárása. Kérem a képviselőket, hogy támogassák majd ezt a jelentést. Az idén nevében Tardino képviselő Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Metzola képviselőasszonynak az elvégzett munkáját. Az utóbbi években egyre több a hamis okmány a Schengen területen, egyrészt eredeti okmányok hamisításával, illetve eleve hamis okmány létrehozásával történik, mint ez. A hamis dokumentumokra és az eredeti okmányokra való vonatkozó online rendszer a FADO beilleszkedik a Frontexbe. A Frontex mostani rendszere már elavult. Az állampolgáraink kérik a biztonság fokozását. Fontos, hogy nagyon magas szintű legyen a figyelemfelkeltés, amikor hamis okmányok kerülnek előtérbe. Ez kapcsolódik mindig a pénzmosáshoz, termo- terrorizmushoz, de elsősorban az illegális bevándorláshoz. Nagyon sokan menekült kérelmet akarnak úgy elérni, hogy hamis okmányt használnak. Ezt nem fogadhatjuk el, ezt meg kell állítani. Nagyon fontos, hogy a rendőrség, a határőrség, a vámszervek hatékony adatbázissal rendelkezhessenek, és nagyon hamar fel tudják ismerni a hamis okmányokat, és föl tudjanak ezek ellen lépni. Ezért támogatjuk a javaslatot. Bár nem értünk egyet, azzal, hogy bizonyos személyek is hozzáférnek a FADO rendszerhez, bár korlátozottan. A Frontex ügynökség rendeletével nem egyeztethető össze szerintünk ez az új javaslat, mégis nagyon fontos, hogy a hamis okmányok felismerését és beazonosítását a tagállamok végezzék. On behalf of the group of the Greens. A zöldek részéről Brigmo asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kollégáknak a jó együttműködést ebben a fontos anyagban. Ez egy technikai dokumentum, de politikai jelög megfontolásokat is tartalmaz, például a jogi alap változásra vonatkozó információkat. Sajnáljuk azt, hogy a Frontex fogja ellenőrizni ezt az adatbázist, oda fogunk erre figyelni, a FADO nem eszköze a bevándorlás elleni küzdelemnek, hanem a hamisított dokumentumok elleni közlemnek általában véve Kiegyenlített a kompromisszum annak érdekében, hogy harmadik országok, légitársaságok e, hozzá tudjanak férni az adatbázisokhoz, de limitált módon az adatbázis csak kevény, e, kevés személyadatot tartalmaz, de úgy érezzük, hogy nagyon fontos megnézni az összes e, identifikációs eszközt a fádon belül, a különböző delegáltaktusok kiadását figyelemmel fogjuk kísérni. Köszönöm. On behalf of the European Conservatives and... Az ECR képviseletében Buhede Villalba. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr évente több ezer hamis okmány kerül be a Schengeni határokon keresztül. 2018-ban a Frontex szerint 7000 külföldi hamis úti okmányt mutatott be a külső uniós határ átlépésekor. Többféle módszert alkalmaznak a hamisításhoz. Egy több célú eszközrendszert alakítottak erre ki, és mindez kapcsolódik a terrorizmushoz, a pénzmosáshoz, illetve az illegális EU-ba történő belépésre. Mindez bizonyítja, hogy a határaink védelme és a migráns rendszer, a migráns beáramlás ellenőrzése nagyon fontos a biztonság érdekében. A FADO felhasználja a Frontex tapasztalatát gyors, hatékony információcserével, de nem veszi el azt a lehetőséget a tagállamoktól, hogy jobb eszközöket alakítsanak ki a megelőzés feltérképezés érdekében. A bűncselekmények feltárása és üldözése nagyon fontos, illetve az illegális módon történő belépés megállítása nagyon fontos, és ezért meg fogjuk szavazni ezt a jelentést. On behalf of the group of the European United... Az európai uh, GUE képviseletében Régó asszony. Köszönöm, elnök úr. Emlékeznünk el arra, hogy a fasizmus évei alatt Európában több ezer ember használt hamis okmányt, hogy a horror elől elmeneküljön. Meg kell emlékeznünk a történelmünkről akkor is, amikor látszólag technikai jellegű vitát folytatunk. Ez a javaslat az hamis és eredeti okmányok rendszere az európai erőd keretében több ezer menekültet akadályoz meg abban, hogy hamis okmányokat használjon. És Egyébként nemzetközi megállapodásokban is szerepel az, hogy akinek menekülnie kell egy rendszerből, az használhat hamis okmányokat. Meg kell akadályozni itt a tömeges deportációt. Mi védjük az emberi jogokat, védjük a legális bevándorlási lehetőségeket, és védjük azt, hogy ismerjük el a klímamenekült státuszt is. Köszönöm. Thank you, that concludes, uh, the... Köszönjük szépen, akkor ezzel a frakciók hozzászólóinak listáját lezártuk. Mostantól kezdve lehet kékkártyás kérdést is feltenni. A következő hozzászóló Lenárs képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! Az okmányok hamisítása nagyon jó módszer a bűnözők és terroristák kezében, amelyel megmenekülhetnek a bűnüldözéstől. Illegálisan odaztak be rengetegen hamisított okmányokkal a Schengen jövezetbe, ami nagyon aggasztó, mert nyilván a saját biztonságunkat veszélyezteti. Fontos, hogy a határőrök Európa szerte ellenőrizni tudják a más tagállamokban kiadott okmányok hitelességét, ismerniük kell a technikai specifikációkat, amelyek ezeket az okmányokat jellemzik, és Európa szerte fel kell tudni ismerni a hamisított okmányokat. Az információ csere a tagállamok között európai hozzáadott értéket jelent, mert így biztosítható, hogy mindig naprakészek legyenek az információk, és mindenki számára elérhetők legyenek. Az új rendszer nagyon jó, és mindenképpen szükség van rá, hogy a biztonságot közösen megerősíthessük. Metzola asszonynak gratulálni szeretnék a kiváló munkához, amelyet a kollégáival együtt elvégzett. Úgy gondolom, hogy ez a rendszer biztosan nagyon sok hasznot hoz majd megvalósítását követően. Kinicsi asszony, másfél perc. Grazie, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr a hamis okmányok elleni harc és a Schengeni területen belül a hamis okmányok feltárása prioritást élvez az EU részéről. Fontos a hatóságok együttműködése, és hogy így, tudjunk, így is fel tudjunk lépni a bűnszervezetekkel szemben folyamatos információcserére van szükség. Nem csak a tagállamok között kell, hogy ez az információcsere bekövetkezzen, hanem védve a személyes adatokat a nemzet, az EU-s intézmények, nemzetközi intézmények, légitársaságok között is szükség van a adatcserére, és kell, hogy hasznosíthassák a fadorrendszert. A hamis okmányokat sokszor bűnszervezetek használják azért, hogy még súlyosabb bűncselekményeket kövessenek el, emberkereskedelem, migránskereskedelem, terrortámadások előkészítése akár ezeket az eseményeket meg kell, hogy előzzük, ezért nagyobb ellenőrzésre van szükség a külső határokon, és újabb intézkedésekre is szükség van. A rendelet a a hamis és eredeti okmányok kezelésének a rendszerét, a fado a tanácsról a Frontex kezébe adja, ezt üdvözöljük, és akkor így legalább a Frontex ügynökségre vonatkozó rendelet kibővülés teljesé válik. Nagyon fontos a tényleges, hatékony végrehajtás, és hogy az eddig elfogadott jogszabályok végrehajtása is teljes legyen. Szeretnék köszönetet mondani Metzola képviselőasszonynak a munkájáért. Remélem, hogy a rendelkezés a lehető legnagyobb konszenzust fogja kapni itt a parlamentben. Köszönöm. Prokacsini úr, egy perce van. Köszönöm, elnök úr. technikai jellegű ez a jelentés, de ennek legalábbis kettő politikai vonatkozása van, amit szeretnék hangsúlyozni először is. A hamis okmányok súlyos fenyegetést jelentenek mindannyiunk számára. A tagállamok közötti együttműködés, amely használhatja a FADO rendszert, sikert kell, hogy felmutasson. Több Európa az azt jelenti, hogy funkcionális szinten kell, hogy több Európát megvalósítsunk, és nem pedig instrumentális szinten. A második politikai aspektus az sokkal kevésbé pozitív adatminimalizálásra gondolok. Azok a korlátozások, amelyeket a, a személyes adatok felhasználása területén bevezet a jelentés, az ellentmondásos, hiszen így nem lehet hatékonyan fölépni a szervezet bűnözés és az illetá, illet, illegális bevándorlása szemben. A baloldal itt a parlamentben újra és újra mutatja, hogy mennyire távol áll a valóságtól. Mr. Zdechovsky, one minute Behovszki képviselő egy percben. Köszönöm szépen, a lelnök úr. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. Tisztelt biztos asszony, tisztelt jelentéstevő, köszönöm szépen a kitűnő együttműködés. 2015-ben a görög Észak-Makedón határon jártam, és itt 55 különböző szír úti okmányt láttam. Ezek közül egyik sem volt tényleges úti okmány, valós. Ezt fontos hangsúlyozni. Nagyon sok személy hamis úti okmányokkal érkezett az Európai Unióba, éppen ezért ennyire fontos ez a, az a adatbank. Nagyon fontos, hogy az Európai Uniót megvédjük olyan személyektől, akik hamisított úti okmányokkal érkeznek. Nagyon fontos együttműködni a hamisított dokumentumok kiderítésében, például olyan esetben, amikor ezek lopott járművekkel vannak összefüggésben. Nagyon fontos, hogy ezzel az adatbankkal dolgozzunk, és nagyon fontos, hogy az összes tagország használja ezt az adatbankot, és gondoskodjon a, a, a, arról, hogy Európa jövőben teljes mértékben biztonságos legyen. Jaki képviselő. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! A dokumentumok hamisítása gyakran az első lépés a szervezett bűnözés megvalósításában. Pénzmosás, illetve a bűncselekmények modern formái területén, a maffia típusú bűncselekmények esetében. Ez nagyon jó lépés erőfeszítéseink harmonizálásában. Nagyon fontos eh, ezekért a gyakorlatokért, eh, ezeket a gyakorlatokat megvalósítani. Nagyon örülök annak, hogy a Frontex eh, használja ezt a rendszert, ez egy olyan ügynökség, amelynek nagyon sok tapasztalata van a biztonság garantálásában. Végül pedig köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a nagyon kemény munkájáért. One minute. Szokol képviselő egy perc. Köszönöm szépen, a elnök úr. Ahogyan ma hallhattuk, a biztonság kérdése az egyik legfőbb kérdés az európai polgárok számára, és mint ahogyan tudjuk, rengeteg fenyegetés vesz körül minket, a terrorizmus, a bűnözés, és sorolhatnám még a különböző bűnözői tevékenységeket. Éppen ezért nagyon nagy veszélyt jelentenek a hamisított okmányok, mert lehetővé teszik, hogy illegálisan beléphessenek bűnözők, illegális személyek, és így tovább az Európai Unió területére. A javaslatban szereplő rendszer nagyon jó, lehetővé teszi a megfelelő információcserét, és tulajdonképpen választ is jelent a biztonsággal kapcsolatos fenyegetettségre, amely, mint mondtam, foglalkoztatja a polgárokat. Támogatom ennek a rendszernek a bevezetést, támogatom a Schengen jövezet megerősítését, remélem, hogy nem sokára Horvátország is beléphet a Schengen jövezetbe. Köszönöm Metzola asszonynak és kollégáinak a munkát, és remélem, hogy a továbbiakban is az Európai Unió biztonságának megerősítésén dolgozunk majd. Köszönöm szépen. Glavák asszony, egy perc. Köszönöm szépen. Először is Metzola kolléganőnek szeretnék gratulálni, hogy ilyen kiváló munkát végzett. A Frontex adatai szerint, kedves kollégák, 2019 során több mint, több mint 14 ezeren léptek át illegálisan a, az EU külső határain a balkáni útvonalon érkeztek Európába. a horvát e, rendőrség is több ilyen, több száz ilyen esetet jegyzett fel. A hamisított okmányok előállításának módszerei egyre szofisztikáltabbak, és egyre több információra van szükség ahhoz, hogy felfedjük ezeket a hamisított okmányokat. Összességében koordinált együttműködésre van szükség, alkalmazni kell a korszerű technikai vívmányokat és információkat kell gyűjteni, nyilvánvalóan az emberi jogok tiszteletben tartása mellett. Szeretném hangsúlyozni, hogy a horvát soros elnökség egyik prioritása Európa, egy olyan Európa, amely megvédi a polgárait. Fontos, hogy ennek eleget is tudjunk tenni, és ne engedjük, hogy a biztonság sérüljön. Köszönöm szépen. Ezzel a hozzászólók listájának végéhez érkeztünk, most pedig a spontán hozzászólások következnek. Mivel már nagyon nagy késésben vagyunk, nem fogom tudni megadni mindenkinek a szót, aki szót kért, Mégis szeretném biztosítani, hogy mindegyik frakció képviseltethesse magát. Grappini asszony, egy perc. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. Nagyon fontos ez a téma, és pozitív, hogy készült egy jelentés a Fádorról. Ki hamisít okmányokat, ki használja másnak az identitását. Ezek nem jó szándékú személyek. Aki egy okmányt hamisít, annak az a szándéka, hogy valami negatív dolgot kövessen el, terrorcselekményt, bűncselekményt. A rendszert javítani kell. És mivel a lehet